Az ALDE részéről Kent Johansson a parlament közé delegáció tagja legyen az EU Horvátország közös parlamenti bizottság nevében. Van esetleg ellenvetés, Kent Johansson úr kinevezéssel kapcsolatban, ha nincs, akkor helyt adok a kérésnek. Most pedig megkezdhetjük az első vitát az emberi jogok megsértésével kapcsolatban. Az első vitánk ma délután Iránról szól, a nem régiben bekövetkezett emberi jogok megsértésének eseteiről. Belder úrnak adom meg a szót kettő és fél percre.